Köszönöm szépen. Oké, okay, thank you. Köszönöm. Lezárom a vitát. Szavazás holnap kedden, október 8-án 12 órakor lesz. Anna Gomez jelentése következik. Megadom a szót Anna Gomeznek. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának és az összes politikai frakciónak. Sajnos mikrofon nélkül beszél az előadó. Mikrofon. Tratados a política externa europeia deve refletir os valores az Európai Unió politikájának tükröznie kell külpolitikájának is az alapjogokat és a szabadságjogokat. A korrupció ugyanakkor negatív színben tünteti fel az Európai Uniós támogatásokat, a reform reformfolyamatokat, az Európai Uniónak harcolnia kell a korrupció ellen, de ugyanakkor európai vállalkozások is belekerülnek a korrupciós problémákba. Ezekben a fejlődés bizonyos szakaszában álló harmadik országokban is harcolnunk kell a korrupció ellen, ahogy az Európai Unión belül is. Föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy hogy lehetséges az, hogy a tőke például az oktatásból, az egészségügyből átcsoportosodik bizonyos országokban, más területekre más felhasználást kap. Nekünk ezt nem szabad engednünk. Átláthatóságot kell, hogy elérjünk, tudnunk kell, hogy a vállalkozások tulajdonosai kik, harcolnunk kell a pénzmosás ellen is, és a megfelelő büntetőjogi szabályok is kell, hogy felálljanak ezekben az országokban, azért, hogy a korrupciós kérdésekkel is foglalkozhassanak ezek a bíróságok, akkor is, hogy Európai Uniós területen kívül történnek ezek a korrupciós események. A lakosok nagyon jól értik, hogy nagyon jól látják, hogy a jelenlegi válság és a fokozódó egyenlőtlenség Európában többek között a korrupciós gyakorlatoknak is az eredménye és következménye az elmúlt évtizedekben gyakorolt korrupciós események miatt. Spanyolország is láthatta, hogy milyen problémákat okozhatott a korrupció, ugyanígy Görögországban járók esetében merült föl a korrupciós probléma Németországban is fölmerülnek ezek a problémák az Európai Bizottság sem hunyhat szemet ezen események előtt. Ezért olyan ilyen negatív körülmények között kell, hogy olyan szakpolitikát követeljünk, amely az integrációt támogatja és bünteti a korrupciót. El kell kerüljük a korrupciót az Európai Unión belül is, illetve az Európai Unió harmadik országokkal tartott kapcsolatában is. A korrupció ellen muszáj minden szinten harcolni, és Európában kell ezt megkezdeni, ezt a harcot. Nagyon sok intézkedés javaslunk a jelentésben. Például a Manyiszki törvény például, amelyet az amerikai szenátus fogadott el, és amelynek a célja az emberi jogi aktivisták elleni fellépés megakadályozása de nem csak ilyen eseményekről kell beszélni, nem csak a Kamenyicki esetre kell gondolnunk, hiszen mi azt akarjuk, hogy például a európai utazás szabad lehessen, föl lehessen lépni olyan funkcionáriusok ellen is, amelyek manipulálják a bíróságokat, vagy akik támadják az újságírókat. A harmadik országokkal történő együttműködésünk során is több integritást kell, hogy követeljünk, amikor támogatást adunk a fejlődő országok számára. A vállalkozások struktúráját átláthatóvá kell tenni. Reformokat követelünk ebben a jelentésben, költségvetési átláthatóság tekintetében is. Mi ezt az átláthatóságot még a támogatás kibocsátása előtt szeretnénk látni. Szociális felelősség a vállalkozások részéről, itt is listákat kell felállítani olyan vállalkozásokról, amelyek korrupciós cselekményeket követtek el. Legfontosabb, hogy az integritást kell garantáljuk. Mi úgy gondoljuk, hogy ezekkel az eszközökkel nem csak több integritást lehet majd elérni a vállalkozásokon belül, hanem egy olyan kedvező környezetet is ki tudunk alakítani, amely támogatja a saját vállalkozásaink gazdasági tevékenységét. Egyetemi iránymutatásokat kérünk azért, hogy a információk kiadása esetében is védelmet biztosíthassunk az információs források számára. Nagyon fontos, hogy valós védelmet tudjunk biztosítani mindazoknak, akik nagyon fontos információt adnak ki, felhívják a figyelmet a korrupciós problémákra. Köszönöm. Most kezdjáj. Következik. Edith Estrella az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdem, hogy az előadónak gratulálok úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy megszülessen ez a jelentés. Egy fontos témáról van szó, és, és aktuális is egyben. Az Európai Uniónak példával kell elöljárnia, és szigorúbb szabályokat kell alkalmaznia, nem csak az EU területén, hanem ezeket alkalmazni kell a harmadik országokhoz fűző kapcsolatokban is, az együttműködés során. Erre már felhívtuk a figyelmet korábban is, és most is elhangzott. Nem felejthetjük el, hogy a szociális igazságosság és az egyenlőség sérülése vezetett azon válsághoz, amelyben most éppen vagyunk. És azt gondolom, hogy sokan visszaéltek a helyzettel család módon, és ez vezetett el abba a helyzetbe, amelyben éppen most vagyunk, és most súlyos áldozatokat várunk a polgárainktól. Ezért úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy kiváló példaértékű eljárásokat fogadjunk el, és transzparenciát biztosítsunk a pénzügyi és a gazdasági, sőt a politikai területen is. Köszönöm, Ferrer a képviselői a szó. Köszönöm szépen. A korrupció elleni fellépés, hogyha hatékony akar lenni, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül azt a klímát, amelyben a korrupció él és virul. Évtizedek óta küzdünk a problémával. Általában privatizációk esetében eh, lehetünk tanulja korrupciónak, amikor közszolgálatokra van szükség. Tehát amikor itt eh, közérdek és magánérdek eh, találkozik, akkor eléggé gyakran előfordul a korrupció. Ezen kívül látjuk még a szegénységet is. Tehát mindenképpen azt a légkört kell figyelembe vennünk, amely az üzlet és a politika korrupt együttműködését szorgalmazza. Tehát eh, mindenképpen a gyökerekkel kell foglalkoznunk. Köszönöm szépen. Most eh, Tomaszik asszony. Köszönöm, elnök úr. Egy átmeneti országból érkező képviselőként úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak mindent meg kell tennie, amire lehetősége van a korrupció elleni harc területén. Együtt kell, hogy működjön az Európai Unió harmadik országokkal is ebben a témában, hiszen az Európai Unió pénzügyi érdekeit sérti a korrupció. Együtt kell működni az átmeneti országok átmeneti kormányjal rendelkező országok kormányaival is. Van a jogalkotás jó az Európai Unióban, viszont a politikai következmények, illetve a politikai körülményeket ezek a jogszabályok nem veszik figyelembe. A rendőrségtől a bírósághoz kellene áthelyezni a harcot a korrupció ellen. Alacsonyabb szinten is fontos a korrupció elleni harc, hiszen a közigazgatás érinti az alsóbb szint, és de van neki képviselő, biztos asszony szó. Sajnos mikrofon nélkül beszél attól függetlenül, hogy milyen a nemzetűség, a korrupció mindenképpen ártalmas a társadalomnak, ennek gazdasági ára is van, negatív a hat a fejlődésre. Ezért szeretnék köszönetet mondani Gomez asszonynak, hogy összeállította ezt a jelentést. Gomez asszony jelentése helyesen határozza meg, hogy az Európai Unió csak akkor lehet hiteles, és akkor kaphat vezető szerepet a korrupció elleni harcban, hogyha a problémákkal, korrupciós problémákkal, a pénzmosás és a szervezett bűnözés problémáival a határain belül is foglalkozik, sőt ezekkel, hogy kezdje. Az Európai Unió az egyik legtisztább területe a világnak, ennek ellenére a korrupció itt is jelen van változik a természete, a mértéke tagállamonként, viszont mindannyiunkat érinti. Ezért 2011. júniusában a bizottság elfogadott egy korrupcióellenes csomagot. Ez egy közlemény is tartozott a korrupció elleni harc az EU-ban címmel, és ez meghatározza a jövőbeni fellépések fő irányait Európai Uniós szinten. A korrupció ellenes csomag alapján a bizottság aktívabban foglalkozott az Európai Uniós bel- és kül szakpolitikák területén is a korrupció kérdéseivel. Most néhány konkrét pontra is szeretnék utalni a jelentésben. Egyetértünk abban, hogy a magánkatonásság és biztonsági társaságok tevékenységét szabályozni kell. Meg kell, hogy feleljenek az emberi jogi alapoknak és a nemzetközi humanitárius jogoknak az egyetlen regionális szervezet, amely létezik, támogatja az ilyenfajta dokumentumot. Az Európai Unió továbbra is részt fog venni aktívan az ENSZ kormányközi munkacsoportjában, hogy fölmérjük annak a lehetőségét, hogy nemzetközi keretet lehessen kialakítani a témában. A Magnitsky esetre utalva, ez egy ez legitim okot ad arra, hogy agáját fejezze ki az Európai Unió. Hiteles, független nyomozásra van szükség, ki kell vizsgálni, hogy milyen körülmények között halt meg. Aggodos számunkra ez az eset, hiszen pontosítani kellett volna, tisztázni kellett volna, hogy mikor és miért halt meg. Magnitsky posztumusz Magnitsky elleni posztumusz eljárás az elfogadhatatlan. Ezért júliusban a Moszkvai Bíróság Magnitsky és William Barder ellen ítéletet hozott. Posztumusz módon bűnösnek mondták ki, nem volt korrekt az eljárás, nem voltak meggyőző biztos, bizonyítékok, és pontosítani kell, hogy milyen körülmények között halt meg. Az Európai Parlament kezdeményezését nyugtáztuk, az Európai Parlament Európai Magnitsky jogszabályt kér. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió korlátozó intézkedései nagyon érzékeny eszközök. A szankciókat csak legutolsó, legvégső esetben szabad használni. Átfogó politikai megközelítésbe kell, hogy ez illeszkedjen, ebbe politikai párbeszéd is, egyéb erőfeszítések, egyéb eszközök használata is kell, hogy tartozzon. A legmagasabb szintű politikai támogatásra van szükség, és csak akkor szabad szankciókat alkalmazni, hogyha egyhangúan támogatják ezt az európai tagállamok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lezárom a vitát. Szavazás holnap, kedden, október 8-án 12 órakor. On, Folytatjuk, és pedig a Mazzoni jelentéssel, és most át is adom a szót Erminia Mazzoni asszonynak.